erőfeszítéseit ezen kérdéssel kapcsolatban, vizsgálja meg a Magyarország alapjogok helyzetét. Azt hiszem, hogy ezen ö, témán kívül nem sok olyan dokumentum van, vagy nem sok olyan téma van, amire ennyire oda kéne figyelni. Köszönöm, elnök. Akkor tudomásul veszem, hogy kérték a napirend tervezett módosítását, ezt továbbítom Schulz elnök úrnak. Ő fog dönteni ebben a kérdésben. Most pedig térjünk rá a szavazásra. Relazione eh, Correira. Correira jelentés. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Köszönöm, Auken jelentés következik. Nem, nincs erről vita, tisztelt képviselők. Erről nem terveztünk vitát. Ügyrendi kérdés? Akkor tessék, megadom a szót. Please, point of order. Halljuk az ügyrendi hozzászólást. de chaque minden egyes plenárison döntünk ugye a napirendről, minden egyes napirend előtt döntés születik a napirendről. La proposta è ki... Jó, egészen egyértelmű, hogy mi az önök kérésre, javaslata, de most az a fázis következik, hogy az elnök dönt erről, tehát továbbítjuk Schulz úrnak a kérést, ő dönteni fog, és aztán erről majd értesítem önöket. Um, il commissario Reding vuole... Reding asszony kíván hozzászólni? Tessék! President. Elnök asszony, a ház mo épp most szavazta meg a de Campos jelentést, és a bizottság nevében a következőket szeretném elmondani. Először is az Európai Bizottság üdvözli a tanácssal együtt elért megállapodást, valamint azt, hogy elfogadták a Corel de Campos jelentést. Várjuk, hogy mielőbb lezáruljon ez a dosszié. Ugyanakkor ami a közös eh, EU-s érdeket szolgáló projektek EU-s, eu támogathatóságát illeti a transeurópai energiainfrastruktúrák tekintetében. A bizottság szeretné elmondani, hogy eh, az EU-s szintű támogatást eh, mindenképpen ki kell terjeszteni olyan projektekre, amelyek által megvalósul az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálása. Az Európai Bizottság javaslatokat fog tenni ezen a téren az eddigi tapasztalatok alapján, és a transeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatások idevágó cikke értelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Auken jelentés következik, megadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem olyan gyakori. Az a helyzet, eh, hogy egy külön jelentés elkészítésére kerül sor, egy bizonyos témába, és nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk ezt a kérdést megvizsgálni. A polgárok tiszteletben tartásáról, véleményének tiszteletben tartásáról van szó, és az ő, részvételi, ő részvételükről van szó. Világossá kell tenni, hogy az embereket meghallgatjuk, a véleményüket fontosnak tartjuk. Remélem, hogy ez egy jó jelentés lesz. Először is arról van egy szó, hogy Ausztria azt mondta, hogy a Bécsi uh, repülőtér kiépítésével kapcsolatban az ombudsman egyetértett azzal, hogy ex post elemzést uh, kell végezni. Ezt most már post-mortem elemzésnek is nevezhetnénk, mert eső után köpönyeg. Uh, de a, a polgároknak mindenképpen jogot kell biztosítani arra, hogy részt kapjanak e, a közvélemény alakításában, erre utalt az ombudsman. És most a VVM irányelv felülvizsgálatára kerül sor, és ez egy keretprogramot takar környezetvédelmi cselekvési tervekre vonatkozóan. A lényeg az, hogy a kritériumokat teljesen be kell tartani, és a polgárok minden szinten vegyenek részt a döntéshozatalban, ahol csak ez lehetséges, és az Európai Parlament feladata emellett kiállni. Feladatunk elérni azt, hogy a polgárok minden lehetséges szinten részt vegyenek a döntéshozásban. Köszönöm a munkatársaknak, jó volt a hangulat, az osztrákok is kiválóan együttműködtek, senki nem volt mérges őrájuk sem. Ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. Köszönöm elnöket. Köszönöm szépen. Szavazzunk akkor tehát. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Arsenis jelentés. Egyes blokk, ki van mellette, ki támogatja, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most a módosítottról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Név szerinti szavazás végső, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Credo sia approvata. Ok, approvata. Relazione Eichhurt. Köszönöm szépen. Eichhut jelentés. Egyes blokk mellette ki van, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ehm, proposta della Commissione così modificata. Akkor a módosított jogszabályra tervezett javaslatunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Népszerinti szavazás záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mr. Brock has a problem with his machine. Approvato. Elfogadtuk. Ci sono problemi tecnici, evidentemente anche il signor Brock. Mr. Brock, please. Brock úr, kért szót, tessék Brock úr rettenetesen sajnálom, még nem találtam meg a szavazókártyámat, de a név szerinti szavazáson mindkét jelentést támogattam, így ez igaz a következő szavazásokra is. Ehm, relazione Tun. Köszönöm szépen, Tun jelentés következik első blokk, mellette ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Bizottság, bizottsági javaslat mellette ki van ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik a jólkodási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Grech jelentés következik. Első blokk, mellette ki van. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A teljes szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig név szerinti szavazással a jogalkotás jelesfoglalás tervezetről meg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ilyen jelentés. Százkilenc módosító országok mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Átfogadtuk. Ki van a szöveg mellett, Ellenel tartózkodók. Elfogadtuk. Most népszerinti szavazás a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most megszakítjuk a szavazást, a ülésre kerül sor, és ez után folytatjuk majd a szavazást.